szemeszterrel kapcsolatos közös vita. Több jelentés van napirenden. Rodriguez jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai a 2016. évi éves növekedési jelentés, aztán Ribeiro jelentés, a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere, a 2016. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai. Aztán Stiller jelentés, az egységes piac irányítása a 2016. évi európai szemeszterben. Az első jelenté- ö, hozzászóló jelentéstevő, Sofia Ribeiro, négy percre, tessék. E Köszönöm szépen az európai ö, szemeszterről szóló jelentés és foglalkoztatás és szociális vonatkozásai. Szociális Európát akarunk létrehozni, ennek a kívásnak meg akarunk felelni, csak konkrét intézkedésekkel lehet ezt ö, valóban megtenni, amelyeket aztán végre is hajtunk. A gazdaság és a szociális dimenzió csak így valósulhat meg, és a fenntartható szociális dimenzió is csak így valósulhat meg. A gazdasági és a pénzügyi rendszerek is mm, úgy kell, hogy kialakításra kerüljenek, hogy az emberek életfeltételei javuljanak. Ezért van szükség ezen rendszerek konszolidációjára. A társadalmat tehát így kell felkészíteni a jövő kihívásaira, az Európai Unió minden politikai részterületére vonatkozik ez. Ezért kell felővizsgálni ezeket a politikai részterületeket. A tagállamok és a politikai intézmények eh, feladata, hogy garantálják, hogy felelősségteljesen lépnek fel, és a hosszú eh, távú döntéseket hoznak, hogy hosszú távon legyen a növekedés is. Ebben az értelemben a jelentést úgy kész, abban a jelentésben arra koncentráltam, hogy a pénzügyeket és a költségvetést konszolidálni kell. Sok tagállamban negatív a helyzet, rossz a helyzet. A konszolidációval el kell érni, hogy szociális stabilitás alakuljon ki, amely nem csak a jelenlegi rendszerekben, hanem a jövő generációi számára is fennmarad. Látni fogjuk az elkövet, láttuk az elmúlt években, hogy a tagállamok a pénzügyi válság következményeit élték meg, és most konszolidálni kell a helyzetet. Azok vannak a legrosszabb helyzetben, ahol a legnagyobb volt a deficit, a hiány. A konszolidációt növekedési politikának kell kiegészíteni strukturális reformoknak, amelyekkel Európát versenyképesebbé kell tenni, illetve egy szociális dimenziót kell bevezetni a strukturális problémákkal szemben. A társadalombiztosítási rendszerek fenntarthatósága, illetve a nyugdíjrendszer fenntarthatósága szintén nagyon fontos kérdés, példaértékű kihívás. A lakosság is egyre öregedik ahogy már elmondtam, egy fontos megfelelő alapot biztosítani. Garantálni kell azt, hogy a képzési rendszer a fiatalokat fel tudja készíteni a jövőre az új, újonnan elvárt képességeket meg kell, hogy szerezzék a digitális gazdaságban, a zöld, a kék gazdaságban vállalkozások igényeinek kell megfelelni, hiszen a vállalkozások adják a gazdaság motorját. Mm, ezeket a beruházásokat közös magánpénzekből kell finanszírozni. A mezőgazdaságok azonban olyan projekteket is kell, hogy támogassanak, amelyek a gazdasági és szociális területen kihatással vannak, nem csak az kell, hogy a szem előtt, szemünk előtt lebegjen, hogy, hogy profitot termeljünk. Teljesen új gondolkodásra van szükség. A szociális indikátorokat kell bevezetni, például a foglalkoztatás, a fiatalok hosszú távú foglalkoztatása, ezt is figyelembe kell venni az államok, tagállamok fejlődése során, hogyha a jelentést elfogadjuk, akkor ezzel a parlament, a tanácsnak és a bizottságnak egyértelmű üzenetet közvetíthet. Nem csak a gazdasági rendszerekről van szó, hanem arra is oda kell figyelnünk, hogy milyen hatással vannak a politikáink az emberek életének mindennapi mindennapjaira a különböző gazdasági és szociális reformokat szükség esetén végre kell hajtani. Nagy lépésekről van szó, és így tudjuk a szociális pillért erősíteni. A jelentéstevőknek szeretnék köszönetet mondani a többi frakcióból, akik valóban nagyon elkötelezettek voltak, és így sikerült egy közös álláspontban megállapodnunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig Rodriguez asszonyi a szó, szintén négy percre. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Európai Bizottsági Alelnök úr, az európai szemeszter egyik nagyon fontos pillanatát éljük meg jelen pillanatban, ugyanis a parlament három nagyon fontos jelentéssel foglalkozik, ezek pedig az Európai Unió egyik egyedülálló példátlan pillanatát uh, írják le, ugyanis egymást átfedő válságok tanúi vagyunk. Hogyha ezen válságokon túl akarunk lendülni, akkor az Európai Unió belső kohézióját meg kell erősítenünk. Ez pedig nagy mértékben összefügg a gazdaság talprálásával és azzal, hogy a megfelelő egyensúlyt teremtsünk mindeközben. Nagy örömmel mutatom be önöknek ma a Gazdasági és Monetáris Bizottság által elfogadott jelentést, és nagyon hálás vagyok a kollégáknak, ugyanis ők tették lehetővé, hogy egy véleményem szerint nagyon hasznos kompromisszumot kössünk, amely igazi hozzáadott értéket teremt az Európai Unióban. A kiindulási pont a jelentésünk számára a következő. Az európai szemesztert véleményünk szerint arra kellene használni, hogy a költségvetéseinket újra egyensúlyba hozzuk, és releváns reformokat hajtsunk végre. Ugyanakkor végre is kell hajtani az Európa 2020 stratégiát, amely a növekedésre és a munkahelyteremtésre irányul, ugyanis úgy hisszük, hogy Európa jövője ettől a versenyképességtől függ majd, Fontos itt még az energetikai átállás, fontosak a digitális megoldások, és természetesen jobb minőség és több munkahelyet kell teremtenünk. Ha ez azonban így van, akkor a szakpolitikákat úgy kell kialakítani, hogy mind ezen ambíciókat, célkitűzéseket szolgálják. Az elkövetkezendő évek során beruházásokat kell eszközölni, az összes szakbizottságban ezt prioritásként kell kezelni. Ez pedig azzal is együtt jár, hogy a meglévő eszközöket a lehető legjobban kell kihasználni. Ezen eszközök közé tartozik az európai beruházási terv, de véglegesíteni kell a bankuniót is azért, hogy a KKV könnyebben, sokkal könnyebben férjenek hozzá a finanszírozáshoz, hitelezéshez. Reformokra is szükség van, de egy második generációjára is szükség van a reformoknak, az oktatás, a jó közigazgatás, az innovációra vonatkozóan, és természetesen a költségvetések egyensúlyának megteremtésére is mindenképpen szükség van, de úgy, hogy az előzőleg említett célkitűzéseket és a stratégiai beruházásokat ne ássuk alá ezzel. Figyelembe kell venni azt is, hogy Európai új kihívásokkal szembesül a biztonság politika területén, gondolok itt különösen a migrációs válság kezelésére. Úgy gondolom azonban, hogy a jelentésünk legfőbb értéke abban áll, hogy az euróvezet irányítását is prioritásként kell kezelni. Az euróvezet ugyanis egy gazdasági entitás, amelyhez mérten megfelelő szakpolitikákat kell kialakítani. Az euróvezetben tapasztalható beruházási hézagot úgy kell kezelni, hogy a különböző tagállamok mind-mind hozzájárulnak a probléma megoldásához. Ugyanez igaz a makrogazdasági egyensúlytalanságok kezelésére is. Egyrészt versenykép, fontos, hogy a versenyképesebb országok a belső keresletet megerősítsék, másrésztről a, verseny, a kevésbé versenyképes országok esetében arra van szükség, hogy a versenyképességüket növeljék, de nem azáltal, hogy a béreket és a szociális ellátásbeli szolgáltatásokat csökkentik, hanem azáltal, hogy a jövőbe beruháznak. Ezek nagyon fontos következtetések a jelentésben. Úgy gondoljuk, hogy az euróövezetben egy felfelé irányuló konvergenciát valósítsunk meg. Biztosítva mindeközben az, hogy a gazdaság és a szociális célkitűzéseket egyenrangúként kezeljük. Ezt viszont csak akkor tudjuk megvalósítani, hogy a, hogyha a gazdaság és monetáris uniót véglegesítjük, elmélyítjük, mégpedig a fiskális oldalon és a bankunió létrehozásával is köszönöm. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Catherine Styler, a harmadik jelentéstevő, ő is négy percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon szépen köszönöm a tanácsnak, hogy itt van, Örülök, hogy egy egykori parlamenti kolléga ül itt. Nagyon örülök, hogy e fontos vita kapcsán önt üdvözölhetjük itt. Európa jövőbeni gazdasági jólétéről beszélünk. A belső piac 3 billió eurónyi kihasználatlan potenciállal rendelkezik. Ezt mindenképpen ki kell aknázni, hogy azt akarjuk, hogy a belső piac mindannyiunkat szolgáljon. Nagy kár, hogy az elmúlt húsz évben ezt a potenciált nem aknáztuk ki, különös tekintettel arra, hogy egyre nagyobb, egyre áldázabb globális versennyel szembesülünk. A belső piac a növekedés és munkahelyteremtés szempontjából nagyon fontos, ezt EU szerte elismerjük. Noha többször is kértük, hogy a belső piac erő, erősítsük meg, nem történt elég előrelépés. Annak érdekében, hogy hatékonyan teljesíts, megfelelően teljesítsünk a növekedés és a munkahelyteremtés területén, fontos, hogy a belső piaci és a tagállami intézkedéseket a folyamatok jobb átláthatósága kísérje például. Az európai szemeszter segíthet ebben. Folyamatosan párbeszédet kell folytatni a tagállamokkal, be kell vonni az Európai Parlamentet a munkába, inkluzív, diszkriminációmentes megközelítést kell alkalmazni az összes tagállammal kapcsolatosan, valamint be kell vonni az összes érdekelt költ és a nemzeti parlamenteket is. Ez mindenképpen fontos ahhoz, hogy sikerrel járjunk. Úgy hiszem továbbá, hogy a már meglévő EU-s jogszabályokat minden tagállamnak végre kell hajtania. Ez kulcsfontosságú a tekintetben, hogy a belső piac összes, illetve teljes potenciáját kiaknázzuk. A nem tarifális akadályok lebontása, a szolgáltatásokra vonatkozó irányelv teljes végrehajtása, a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok teljes körű végrehajtása, a közigazgatás korszerűsítése, a több és jobb digitális szolgáltatások biztosítása a polgárok számára. Ez csak néhány példa arra, hogy milyen sok területen nem hajtottuk még végre a meglévő jogszabályokat, és ez akadályozza a belső piac működését EU szerte. Nem elég beszélni a változásokról, fontos, hogy az összes szereplő egy belső piaci koordinált megközelítést alkalmazzon. Támogatni kell ezt a megfelelő képzések biztosításával, a források biztosításával és azzal, hogy megfelelő információt biztosítunk minden szinten. A jelentésemben próbáltam mindezen kérdésekre kitérni, és összességében elégedett vagyok a végső szövegváltozattal. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek a munkát. Na, ha nem értettünk mindig mindenben egyet, szerintem a végén sikerült azért megállapodnunk. Szilárd meggyőződésem az is, hogy sok kollégám egyetért velem abban, hogy azért vagyunk itt az Európai Parlamentben, hogy megfelelő, igazságos, fair jogszabályokat hozzunk. A parlament szerepe megerősödött az EU-s szintű jogszabályalkotásban, és az egyetlen demokratikusan megváltoztatott EU intézményként biztosítanunk kell azt, hogy, azt, hogy jobb szabályokat fogadjunk el. A 46-os bekezdésben a bekezdésre vonatkozóan a frakcióm egy módosítót nyújtott be, a jobb irányításra és az átláthatóságra vonatkozólag. Ezáltal javítva a belső piac működését mind a fogyasztók és vállalkozások számára. Kérném a kollégák támogatását a módosításhoz is, és a szöveg egészéhez is. Köszönöm szépen, és köszönöm még egyszer mindenkinek az együttműködést. Köszönjük szépen most a Költségvetési Szakbizottság részéről Jean Arthuis kapszót. Köszönöm, elnök asszony. Először is azt szeretném elmondani, hogy ez a mai vita most nagyban formális, és valójában az európai szemeszternek csak kevéssé van parlamenti dimenziója. Úgy gondolom, hogy az öt elnök jelentése nem elég nagyra törő. Rodriguez asszony szavaival élnék, az Európai Uniónak nincs gazdaságpolitikája. A gazdaságpolitika csupán a nemzeti gazdasági politikák összege, és sokszor a koordináció véletlenszerű. Éppen ezért úgy gondolom, hogy meg kell erősíteni az euróövezetet, amelynek ki kell bővülnie, hiszen vannak olyan országok, amelyek még nem tagja az euróvezetnek, remélem előbb-utóbb szeretnének majd belépni. Nagyon fontos, hogy legyen egy költségvetése az eurózónának, amely az aszimmetrikus sokkok ellen fő, ö, jelentene egyfajta kiegyenlítő lehetőséget. Én azt gondolom, hogy itt valójában arról van szó, hogy az euróövezet bizonyos tagállamainak eladósodását is meg tudjuk gátolni, illetve finomítani tudjuk ezzel. Az elnök félbeszakítja a hozzászólót. Köszönjük szépen. Köszönjük. Most a tanács nevében Hennis azt, hogy következik. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy ezt a témát napirendre tűzték. Örülök annak, hogy a parlament időt szentel ennek a témának. Ez valóban egy nagyon bonyolult téma, de mindenképpen oda kell erre figyelnünk. Hogyha azt szeretnénk, hogy, a, hogy Európa számítson az emberek napi életében, akkor konkrét eredményeket kell érni a gazdasági növekedéssel és a munkahelyteremtéssel kapcsolatban. A fiataloknak, a hosszú távú munkanélkülieknek munkalehetőséget kell adni, illetve helyzetbe kell hozni a KKV-ket is. Szerintem a helyzet javulóban van, és Európa gazdasági szempontból fellendülésen megy át, nagyon lassan ugyan, de kilábalunk a válságból. Milyen prioritások alapján kell tovább lépnünk? Elolvastam az európai szemeszterről szóló parlamenti jelentéseket, és örömmel láttam, hogy alapvetően ugyanúgy értékeljük az előttünk lévő kihívásokat. Nagyon fontos az, hogy hasonlóan gondolkodjunk, hiszen így lehet csak ezt a még mindig nagyon gyenge lábakon álló kilábalást megerősíteni. Tehát beruházásokra van szükség, ezért is központi szerepet kap a bizottság beruházási terve. A bizottság illetve az Európai Parlament és a Tanács ebben együttműködött, a bizottsággal is. Jó lenne, hogyha ugyanilyen gyors ütemben megoldanánk ezt a problémát, az létező akadályokat megszüntetnénk, és megfelelően pozitív beruházási klímát hoznánk létre. Ez nagyon fontos a gazdasági növekedési programhoz. Azt gondolom, hogy csak akkor lehetünk sikeresek, hogyha biztos alapokon nyugszik mindez, növekedés barát rendszert kell kialakítani, illetve modern társadalombiztosítási rendszereket. Strukturális reformokra van szükség, hogy megerősítsük gazdaságainkat, és el kell érnünk, hogy gazdaságunk a különböző válságoknak ellenálljon. Azok a tagállamok, amelyek a legjobban megszenvedték a válságot, az elmúlt években komoly reformokat hajtottak végre, és ezeknek most érnek be a gyümölcsei. De ahol, ahogy egyre csökken a nyomás, megint megnő arra, megint elkezdenek ugyanazok a problémák előjönni. De úgy gondolom, hogy nem szabad ezeket a pozitív trendeket megváltoztatni. Lépnünk kell. A nyugdíjakat, nyugdíjrendszerünket meg kell változtatni, el kell érni azt, hogy az új generációk rendelkeznek azokkal a képességekkel és készségekkel, amelyekkel segítségével elérhetjük, hogy Európa ismételten versenyképes legyen a jövőben. Hosszú távú növekedést kell elérni, és ebben az Európai Unió legnagyobb értékét kell kihasználni, a közös piacunkat. Az európai szemeszter belső piaci dimenzióra szól az egyik jelentés, ennek nagyon örülök. A belső piac elmes, elmélyítése nagyon fontos a holland elnökség számára, és a márciusi tanácsi csúcs találkozó egyik, első, egyik témája lesz ez. Az a válság, amelyben Európa ma találja magát, azt hiszem, hogy alkalmas arra, hogy a jövőre nézve előremutatást adjon. Hogyan tudjuk elérni, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy szakpolitikáink kiállják az idő próbáját. Megfelelő ajánlások kellenek, de ezek csak akkor lehetnek sikeresek, hogyha ezeket meg is valósítják. Azt hiszem, hogy ez az európai szemeszter legfontosabb kihívása, tehát azt kell elérnünk, hogy a reformokat tényleg végre is hagyjuk. Itt az, Euró- itt az európai tagállamoknak komoly felelőssége és szerepe van. Az Európai Parlament nagyon aktív volt ebben, és próbálták elérni, hogy itt jobb teljesítményt érjünk el. A tagállamoknak egymásra is nyomást kell gyakorolni, hogy a sokszor fájdalmas reformokat meghozzák. A reformok megvalósítása, illetve a miniszterek egymás közötti információ cseréje, a bevált gyakorlatok cseréje nagyon fontos. Az elkövetkezendő két hétben nem csak az Annual Growth Survey-ről fogunk beszélni a tanácsban, hanem az ország specifikus ajánlásokat is meg fogjuk tárgyalni a márciusi csúcs előtt. De hadd szögezzem le, nem lehet ezt a problémát gyorsan megoldani. Még mindig gondot jelent, hogy nem sok esetben, valós, vagy sok esetben nem valósították meg a reformokat. Az összes érintett féllel kapcsolatot kell kialakítani, a szociális partnerekkel, az Európai Parlamenttel is, a tagállami parlamentekkel. Itt nem csupán a demokratikus felügyeletről van szó. Értelmes reformokat kell létrehajta, lé, végrehozni, és a mai vita is része ennek. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, haladást e-, értünk el. Úgy gondolom, hogy az ajánlásokon keresztül el tudjuk azt érni, hogy a legfontosabb dolgokra koncentráljunk. Szakértői szinten is el kell érni azt, hogy legyen egy igazi többoldalú felügyelet. Az ajánlások ténye azt jelenti, hogy a jövőben az euró övezet kihívásaival is foglalkoznunk kell. Oda kell figyelni a szemeszter szociális dimenziójára is, és azt gondolom, hogy ha mindezt összességében vizsgáljuk, az mindenképpen értelmes változás. Szeretnénk megerősíteni az együttműködést, a célunk pedig az, hogy erőteljesebb Európát hozzunk létre, amelyből az összes polgár profitálhat. Köszönöm. A miniszterin. Und... Köszönöm szépen a miniszter asszonynak, most pedig a bizottság nevében Valdis Dombrovskis bizottsági alelnök következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, eh, tisztelt eh, képviselők! Ma délelőtt az európai szemeszterről szóló vita, eh, vitára került sor az Európai Bizottságban. A makrogazdasági egyensúlytalanság folyamatról, eljárásról volt szó, illetve az országénkénti jelentésről. A döntéseket az elkövetkezendő hetekben hozzuk meg, ami az országjelentéseket illeti, a 2016-os éve, éves növekedési jelentést és a tavaly novemberi ajánlásokat követjük. A 2016-os európai szemeszter áramvonalasítottabb, mint korábban volt, az eurózónát és a nemzeti dimenziókat is integrálja, nagyobb hangsúlyt helyez a szociális teljesítményekre, a strukturális és beruházási alapra, a konvergenciára, illetve a reformok megvalósítására. Idén úgy döntöttünk, hogy a makrogazdasági egyensúlytalanság eljárást és áramvonalasítjuk, nincs a egyensúlytalanság hiánya, az egyensúlytalanság gyenge fennállása, súlyos egyensúlytalanság és veszélyes egyensúlytalanság, ez a négy kategória lesz. Az, a gazdasági fellendülés még mindig csak szerény, és az elmúlt években a negatív külső fejlemények következményei még mindig megvoltak. Nagy a munkanélküliség egyes tagállamokban, főleg a fiatalok között, és a tartós munkanélküliség nagy probléma. A belső piac még nem valósult meg teljesen, illetve sok tagállamban a növekedést még mindig akadályozza a nagy eladósodás. támogatni kell a növekedési és stabilitási intézkedéseket. Ennek érdekében sok pozitív példát láttunk a tagállamokban, de a tagállamok közötti előrelépés még mindig nem kiegyensúlyozott. További előrelépésre kerülhet sor a nemzeti kormányokkal, szociális partnerekkel és egyéb érdekelt felekkel való együttműködéssel. Erősíteni kell a reform törekvések törekvéseket a tagállamokban. Az országjelentés lehetővé teszi, hogy a tagállamokkal méreható párbeszédet folytassunk, mielőtt az Európai Bizottság az ajánlásait közzéteszi. Az Európai Parlament szerepe az európai szemeszterben eh, egyre alak, erősödött, és a gazdasági és monetáris unió megvalósításával kapcsolatos öt elnök jelentése és ennek részét képezi. Meg vagyok győződve arról, hogy rendkívül fontos a kormány szintű tapasztalatcsere az országjelentésekkel kapcsolatban, és szívesen rendelkezésre állok ehhez a vitához. a stabilitási és konvergencia program, illetve a nemzeti programok kövezik ki a 2016-os országjelentésekhez vezető utat, és az Európai Bizottság ezeket májusban fogja közzétenni. Most pedig kitérnék arra a három jelentésre, amelyről ma beszélünk. Kezdeném a Steller jelentéssel. Szeretnék először is köszönetet mondani a jelentéstevőnek, és az Európai Parlament egységes piac irányításhoz való hozzájárulását nagyra értékelem. A strukturális reformoknak, reformokra szükség van, hogy a források a, hoz való hozzájutást a régiók szintjén lehetővé tegyük. A reformok szintjén még további előrelépésre van szükség a gazdaság fellendítése és a versenyképesség növekedése érdekében a termékek és szolgáltatások piacát versenyképességkel tenni, és lehetővé tenni az áruk és szolgáltatások szabad áramlását. Az Európai Bizottság a az áru és szolgáltatási piacon meglévő mag, nagy számú korlátozás csökkentésére törekszik. A belső piac működése, zavartalan működése az európai fellendülés szempontjából, gazdasági fellendülés szempontjából elengedhetetlen és az értéklánc szempontjából is. Most, ami a rodriges jelentést illeti, szeretnék Rodriges asszonynak köszönetet mondani a érte és ez nagy mértékben megfelel az Európai Bizottság nézeteinek is. Ami a 2016-os éves növekedési jelentést illeti, Ebben nagyon fontos ajánlások szerepelnek. Az Európai Bizottság a strukturális reformok végrehajtásával kapcsolatos javaslatokat tesz, illetve egy robosztusabb gazdasági fellendülést tart szükségesnek a makrogazdasági egyensúlytalanságok azonosításával. Az Euróériában meg kell találni a legjobb teljesítőket. Ami a Ribeiro jelentést illeti, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, az európai munkaerőpiac bizonyos pozitív jeleket mutat. A munkanélküliség még mindig magas sok tagállamban, de folyamatosan csökken. A foglalkoztatás egyre több ágazatban növekszik, és minden korosztályban is egyre több fiatal jut újra munkához, vagy vesz részt oktatásban az, a munkanélküliség csökkentését célzó intézkedéseink tehát lassan eredményt hoznak. A tagállamok között nagy eltérések vannak, de ezeknek, ezek az eltérések is kezdenek már lassan csökkenni. Látunk első előrelépésre mutató jeleket. A jobb szociális sztenderdek, a szociális konvergencia az Európai Unión belül fontos prioritás. A szociális jogok tiszteletben tartás a szociális konvergencia előfeltétele. Az európai szemeszterrel kapcsolatban még el kell mondanom, hogy a 2016-os éves jelentés a szociális igazság, tisztességes, szociális igazságosságot nagyon fontos szempontnak tartja. A szociális partnerek bevonása az európai szemeszterben, a konzultációkban, eh, európai Uniós és nemzeti szinten eh, szintén fontos fejlemény, illetve az új foglalkoztatási iránymutatásokba is be kívánjuk vonni a szociális partnereket. Harmadszor az új eh, foglalkoztatási indikátorok meghatározása nak köszönhetően a szociális és foglalkoztatási egyensúlytalanságok jobb megértése lehetséges. Tehát a munkaerőpiaci reformok most már láthatóan pozitív hatásokat hoznak. Mindazonáltal ezeket a reformokat folytatni kell, és minőségi munkahelyeket kell létrehozni. Elnök asszony, miniszter asszony, tisztelt képviselők, köszönöm még egyszer az együttműködést, és várom a vitát. Köszönöm szépen a bizottság alelnökének, most pedig a környezetvédelmi és egészségügyi bizottság nevében Kovácsabb képviselője szó. Köszönöm szépen! Tisztelt biztos úr, nagyon fontos célkitűzések merültek fel az elmúlt években, években a növekedés, illetve a foglalkoztatás. Emellett ezeket a célkitűzéseket csak akkor tudjuk elérni, hogyha az, a polgáraink egészségesek. Megfelelő egészségügyi rendszereket kell tehát létrehozni, amelyek a kihívásoknak szembe tudnak nézni. Emellett az meglévő egészségügyi rendszerek értékelésére van szükség, monitorozási rendszerre, illetve egy olyan rendszerre, amely a különböző országok közötti különbségek csökkentését célozza. Azt gondolom emellett, hogy a 2020-as stratégia és része kell, hogy legyen, az, kell, kell, hogy legyen az európai szemeszternek, hiszen a környezetvédelem és az egészség fontos munkahelyeket teremthet, és ez kulcsfontosságú ágazat lehet. Köszönöm szépen, most pedig a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében Mihály Lova asszonyi a szó egy percre. Уважаема госпожо председател, госпожо министър, уважаеми заместник председател на... Köszönöm szépen! Tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottsági alelnök úr! A jelentésünkben arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy nagyobb mértékben vegye figyelembe a 2020-as Európa stratégia célkitűzéseit amikor is az európai alapok jobb elköltésére tesz javaslatot, ugye ezek kapcsolódnak a 2020-as stratégiához. A több éves pénzügyi terv felülvizsgálata kapcsolódik ezekhez a kérdésekhez. A bizottság már említette az európai alapok kérdését, a strukturális és beruházási alapok kérdését. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos szerepünknek kéne, ne, szerepet kéne nekünk is kapni abban, hogy az ajánlásokat, az ajánlások meg, létrehozásában segítsünk. Köszönöm szépen! Köszönöm az egyes frakciók hozzászólói következnek, az első népát részéről Márkusz Felber másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Az Európai Bizottság éves növekedési jelentése a strukturális reformokat, a beruházásokat nevezi meg, mint prioritást, illetve felelősségteljes költségvetési politikát. A néppárti frakció úgy gondolja, hogy ez egy nagyon észszerű, okos megközelítés. Szerintem nem teszünk szívességet magunknak azzal, hogyha az európai szemeszterrel visszaélünk, és arra használjuk azt, hogy évről évre új mutatókat találjunk ki, amelyek nem igazán függnek össze a versenyképességgel, vagy a jó költségvetési politikával, vagy a strukturális reformokkal, és mindez az a céljuk, hogy szépítsenek a számokon. A gazdasági körülmények nem javulnak azáltal, hogy újabb és újabb mutatókat, indikátorokat találunk ki, ezért néppárti frakcióként ezen a téren nagyon visszafogottan jártunk el. Számunkra az is fontos, hogy ne az erőseket gyengítsük, hanem a gyengébbeket erősítsük. Ez azt jelenti konkrétan, hogyha vannak olyan országok, amelyeknek kiviteli többletük van, akkor az Európai Unió többi tagállama is profitál ebből, hiszen nagyon intenzív kereskedelmi kapcsolatok állnak fenn az Európai Unión belül is. Nem lesz jobb a helyzet azáltal, hogy ezeket az országokat gyengítjük, sokkal inkább a többieket kellene olyan helyzetbe hozni, hogy hasonlóan jól teljesítse, teljesítsenek. És a harmadik dolog, ami népártként, a népárt számára fontos volt, hogy az ország specifikus ajánlásokat szűkebbre vegyük, de azok végrehajtására odafigyeljünk. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, hogy sok pontban figyelembe vette a megjegyzéseinket, így egy kiegyensúlyozott jelentésről szavazhatunk végül. Köszönöm. Köszönjük szépen! Eliza Ferreira következik az SZND részéről, két perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Dombrovskis biztos úr, illetve tisztelt Soros elnökség. Szeretném megköszönni a kollégáknak, akik részt vettek a munkában. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek, és köszönöm a jelentéstevő asszonynak is. A jelentés világos üzenetet fogalmaz meg, Elérkezett eh, az ideje annak, hogy Európa gazdaságpolitikáján változtassunk. A 2008-as válság már a múlté, az Európai Unióban mégis küzdködik a gazdaság, nem áll talpra, és nagyon nagy a munkanélküliség. A német eh, ipar a 2008-2009-es szinten teljesíti, újabb előjelei vannak annak, hogy a gazdaság problémákkal küzdik, nem működnek jól a vállalatok sem, nem kedvezők a körülmények számukra, a kamatok egyre csökkennek, de hát a gazdaság számára nem elég a kereslet, amely egyébként csökkent a megszorító politikák miatt. A kínai gazdaság és az amerikai gazdaság sem növekszik, ami az EU számára is kedvezőtlen. Továbbá egyfajta szimmetriát kell teremteni a deficites országok és a többletet termelő országok között. A bankuniót ki kell teljesíteni, máskülönben az Európai Unió nem fogja tudni a saját gazdaságát irányítani. Portugália is jó példa arra, hogy a gazdaságot hogyan lehet fellendíteni, de az Európai Uniónak és a tanácsnak, valamint a bizottságnak Támogatniuk kell az esetleges alternatívákat is, amelyekre szükség lehet. Változtatni kell a gazdaság és monetáris unióra vonatkozó politika irányán. A gazdaság és monetáris unióban meg kell oldani a gazdasági problémákat, erre képesek is vagyunk, remélem sikerrel is járunk. Köszönöm. Köszönjük az EKR részéről Trevézius képviselő következik másfél perc erejéig. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr! Az Európai Unió gazdaságát továbbra is nagy egyensúlytalanságok jellemzik, Dél-Európában tömegek munkanélküliek, és az alacsony kőolajárak nélkül elképzelhetetlen lenne a jelenlegi növekedés. Egész országok és a régiók szakadnak le a gazdasági növekedést illetően. Az Európai Unió ország specifikus ajánlásokat mond ki, a gazdasági reformokra vonatkozólag másrésztről a makrogazdasági egyensúlytalanságokat is megállapítja, hatalmas energiákat fordítunk erre, a tagállamok azonban csak 25%-ban valósították meg az ajánlott reformokat 2014-ben, tehát nagyon csekély az eredmény. A szubszidiaritás elvének megfelelően egyébként továbbra is önkéntesnek kell maradni a véleményem szerint a megvalósításnak. Az euróvezetben azt láthatjuk, hogy a nem megfelelő reformok, illetve végrehajtatlan reformok költségeit továbbítják a polgárok felé. Az Európai Unióban egyre nő az egyensúlytalanság, és a gazdasági konvergencia álma elérhetetlen messzeségbe került. Egy gazdasági irányítást, egy gazdasági kormányt akarunk létrehozni, amely az euról vezet gazdaságpolitikáját ellenőrizni, irányítaná, de ez véleményem szerint rossz irány. Az embereknek elegük van abból, hogy az Európai Unió mondja meg, mit tegyenek, elegük van a transferekből is, az elnök asszony félbeszakítja Trebézius asszonyt. Be kell fejeznie. Trebézius asszony, köszönjük szépen. Tremazai Bálszáz képviselő következik másfél perc. Moltes gracias, señora president. Dear commissioner. Tisztelt biztos úr, tisztelt tanácsi képviselő asszony, kedves kollégák! Mi úgy gondoljuk, hogy ezt a jelentést még lehetne javítani. Éppen ezért néhány módosítót szeretnénk beterjeszteni, hogyha ezt a nagy koalíció megszavazza, akkor elképzelhető, hogy mégsem negatívan fogunk szavazni erről a jelentésről. Úgy gondoljuk, hogy, ennek a jel- hogy ez a jelentés valójában a kiadások, a, a kiadások nem megfelelő alakulását fogja jelenteni. és úgy gondolom, hogy azok országok számára ez egyáltalán nem pozitív, akik jelenleg fizetési mérleg hiányal rendelkeznek. Úgy gondoljuk, hogy túlságosan nagy a bürokrácia ebben a témában, és sajnos nem megfelelőek a foglalkoztatási piaci szabályok sem. Szeretnénk, hogyha sokkal kiegyensúlyozottabb lenne ez a, ez a jelentés, a fiskális e, expanzió egyáltalán nem jelent mindenre megoldást, csak akkor lehet javítani a helyzeten, hogyha a magán beruházások megjelennek, és hogyha jobb lesz a helyzet a vállalatok számára. A Federal Reserve az Egyesült Államokban attól fél, hogy nem sokára újabb válság következik be. E Köszönjük a GUE részéről. Gabriela Zimmer következik egy perc. A szociális és foglalkoztatás politikai aspektusról szeretnék elsősorban beszélni. Pozitív ugyan az, hogy a szociális infrastruktúrába teendő beruházásokról is szó esik végre, de hiányoznak az erre vonatkozó konkrét kritériumok. Egyelőre úgy tűnik a számomra, hogy az európai szemeszterrel kapcsolatos megközelítés, hogy növekedést és munkahelyteremtést érjünk elő, még pedig jó minőségű munkahelyeket teremtsünk, és szociális biztos, ez nem igazán működik jól. Hogyha például az úgynevezett flex security elvét hozzuk újra elő, támasztjuk fel, és azt mondjuk, hogy a múltban ez jól működött, akkor azt kell mondanom, hogy nem. A flex security az oka annak, hogy kiszolgáltatott munkaviszonyok jöttek létre. Hogyha egy szociális pillért akarunk, akkor mindenképpen először tisztázni kell, hogy mi legyen ennek a tartalma. Biztosítani kell, hogy az ott meghatározott minimális normák például nevezessenek ahhoz, hogy a szociális standardok szintje csökkenjen. Köszönjük a zöldek részéről, Eichhout képviselő következik, egy perce van. Köszönöm szépen, először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek a kiváló együttműködésért. Az árnyék jelentéstevőnek is szeretnék köszönetet mondani, de hát Tremóza úr egy kicsit meglepett azzal, amit mondott. Ön azt mondja, hogy a jelentés ellen fogja, fog szavazni, mert a rugalmasságot a több beruházás szellemében kívánjuk megerősíteni. De hát nem hallotta, hogy egyre többen mondják azt, hogy Európának több beruházásra van szüksége, az európai és Európán kívüli gazdaságkutató intézetek mind azt mondják, hogy több beruházásra van szükség, az ALDA viszont ragaszkodik a régi stratégiájához, nem, ő szerintük nem kell beruházni. Nagyon furcsa dolog ez szerintem. Ez a jelentés a beruházást erősíti, sőt a humán erőforrásba való beruházást és Mi úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, és a struktúrás reformokat is az erőforrás hatékonyság irányába kell kialakítani. Mi ezt mind pozitívnak tartjuk, ezért frakcióként, a mi frakciónk ezt meg tudja szavazni, ezt a jelentést, és szerintem az ALDE-nak stratégiát kell váltani, amiért a világ változik. Köszönjük, mondja az elnök asszony. Eghator, elfogad egy kék kártyás kérdést Premoza Bárszel úrtól? Parancsoljon. 30 másodperce van. A colleague from the, uh... Kedves kolléga, Tisztelt holland, hollandiai zöld kolléga, mi annak idején ez ellen szavaztunk, önök pedig mellette. Most ugyanezt történik. Egyrészt azért szavaznánk ellene, mert mert a beruházás szót szeretnénk, szeretők volna, hogy bekerüljön, már pedig úgy, hogy ez gazdasági szempontból életképes legyen. Tehát nem szabad olyan beruházásokat kieszközölni, amelyekkel repülők nélküli repülőtereket, vagy utasok nélküli vonatokat támogatunk. Nem szabad ilyen szelleminfrastruktúrákat létrehozni. Tremosza Brassels úr, ez nem kérdés volt, mondja az elnök. Egy kicsit tovább engedtem önnek, hogy beszéljen, de most Eichhout úr következik. Én visszatérnék az előző hozzászólásához ön rugalmasságról beszélt, illetve arról, hogy a többlete rendelkező országokról, mint Hollandia és Németország negatívan szólunk. Szerintem ez jó. Azért szavaznak ez ellen, mert nincs benne az, hogy életképes beruházás. Mi azt mondjuk, hogy nagyobb, hogy nagyobb forráshatékonyság felé kell elmozdulnia a tagállamoknak. Szerintem ez fontos. De hogyha ez önöknek a leglényegesebb kérdés, akkor kessék kérni egy módosítót, és akkor szavazhatnak mellette. Márko Valló következik két és fél perc az FDD frakció nevében. Köszönöm, elnök asszony! A bizottság ismételten három hibás principiumból alakult ki, stabilitást nem megfelelően értelmezik, a, reform, a reformokat úgy hajtják végül, hogy nincsen hatástanulmány, és az úgynevezett magán befektetések pedig nem konzisztensek. Ez szerintem nem megfelelő gazdasági elképzelés, de nem elég az, hogy azt mondjuk, hogy nem elég az, hogy nemet mondunk a megszorításokra, hanem egy igazi pénzügyi eszközre van szükség. Sajnos a tagállami alkotmányokat sárba tiporják ezzel a megszorítási rendszerrel. Konkrétan kell, felemelt fejjel, felemelt fel kell tiltakozni a megszorítások ellen. A bizottság feladata az lenne, hogy megmentse Európát. Ahol nincs euró, például az Egyesült Királyságban, megpróbálja főszereplőként alakítani a csúcsot. Mások viszont kénytelenek arra, hogy azt tegyék, amit Brüsszel kér, illetve amit Frankfurt kér. Nagyon sok igazságtalanság van, kettős mérce. Erre példa Olaszország és Görögország is. Valójában nem egyetlen valuta övezetünk van, hanem arról van szó, hogy olyan országokban használják ezek, ezt a közös valutát, ahol alapvetően eltérnek a hagyományok és az értékek és a gazdasági helyzet. Sajnos alul, alul értékelt a valuta, a valuta és ez, ebből, ettől szenvednek a tagállamok. Úgy gondolom, hogy a makrogazdasági egyenlőtlenségekre vonatkozó eljárás mindenképpen fel kéne gyorsítani. Nagyon sok földközi tengeri ország nehézségektől szenved, és az Európai Bizottság nem tesz azért semmit, hogy az egyenlőtlenség csökkenjenek gazdasági tanulmányok. A gazdasági tanulmányok, az igazi tudományos tanulmányok mind azt bizonyítják, amit én mondok. Sajnos ezekről az igazi problémákról nem szól a jelentés, sőt, a látszat eredményekről beszélünk dicsérően. Meglátjuk, hogy ki fogja ezt megszavazni, illetve ki fog a néppárt mellett szavazni úgy, hogy közben elbújik az igazi problémák mögött. Köszönöm. Danke, Herr Valli. Köszönöm szépen, Valli úr. Kérem, hogy a következő alkalommal egy kicsit lassabban beszéljen, hogy a tolmácsok is követni tudják. Az utolsó néhány mondata már rendkívül nehéz volt. Most pedig az ENF nevében Bernard Monó következik egy perc. Köszönöm szépen, ismételten azt látjuk, hogy az európai szemeszter mennyire képtelen arra, hogy elérje a célját nem tudjuk a gazdasági, nemzeti gazdaságokat egymás mellé tenni, hogy ebből egy európai gazdasági terv jöjjön ki, ez nem működik. Úgy gondolom, hogy a feltételek meglennének, alacsonyak a, hitel, a hitelkamatok, alacsony a kőolajára, de az európai gazdaság nem lendül fel. 92-ben azt mondták, hogy meg, hogy kialakul az európai, igazi európai gazdaság, és teljes foglalkoztatás lesz. 25 év telt el azóta, ez nem valósult meg. Nagyon nagy a munkanélküliség, és katasztrofális helyzetben van a magrendszer. Az Európai Unió nem működik. Sokan ezt megértették, például az Egyesült Királyság, és szeretné ebből kilépni. Az európai szemeszter sosem fog működni. Sőt, azt gondolom, hogy jövőben még rosszabb lesz a helyzet, ezért nem fogjuk megszavazni ezt a jelentést. Köszönöm. Das waren nun die Rednerinnen und Redner. Ezzel a frakciók hozzászólóinak első köréhez, első körének végéhez értük. Most Elem Seinfeld következik a néppárt nevében másfél percre. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, az európai szemeszter értékelése együtt kell, hogy járjon a belső piac tökéletesítésével. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezen a területen még nagyon sok a tennivalónk. A 21. században élünk, a, ezek az idők azonban a digitális területen, a technológia területén, a globalizáció, a nemzetközi fejlődés területén, a társadalmi mentalitás átalakulása, illetve fogyasztási minták módosulása során nagy változásokat hozott. Egészen más a helyzet az európai belső piacon is, és ami még ennél is fontosabb, ahhoz, hogy a versenyképességet javítsuk, hogy javuljon a helyzet, tehát a versenytársainkkal szemben ehhez a KKV-kat erősíteni kell, a startupokat erősíteni kell, az innováció technológiai előrelépés erősítésére van szükség, a jobb igazgatás, közigazgatás, a bürokrácia visszaszorítása, az európai jogszabályok minden tagállamban való érvényesítése a nem tarifális kereskedelmi akadályok leépítése, protekcionizmus megszüntetése de facto e, számunkra ez mind nagyon fontos, e, tehát a belső piacot kell tökéletesíteni. Ez a mai munkánk e, célja. Köszönöm szépen. Három percre most megadom a szót Kutyer, ez Prieto képviselőnek. Tenemos desde la comisión... Köszönöm. Azt hiszem, hogy jó ez a foglalkoztatási bizottsági jelentés. Önök nagyon meg vannak elégedve ott a bizottsági vagy tanácsi oldalon a helyzettel, viszont a mi jelentésükben kimondjuk, kimondjuk az igazságot. Valójában már két éve tart a fellendülés, de nagyon-nagyon lassú ez a fellendülés, nagyon gyenge, és alapvetően egyenlőtlen. Erről az OECD jelentése is beszámol, amiben azt olvashatjuk, hogy a, a leggazdag és a legszegényebb 10%-a közötti ö, különbség sokkal jobban megnőtt, mint a, sokkal nagyobb, mint a válság elején. Újabb gazdasági és szociális bizonytalanságokat kell megtapasztalnunk. Azt kéri a szocialista frakció a foglalkoztatási bizottságból, hogy tegyenek valamit, hogy több befektetést szülessen, figyeljünk oda a strukturális és foglalkoztatás politikai reformokra, melyek megszorítások formájában jelentkeztek, harmadik dolog pedig figyeljenek oda az euróvezet szociális dimenziójára. Nézzük az elsőt. Ha nincsenek beruházások, akkor nem tudunk kontraciklikus politikát létrehozni. Úgy tűnik nem tanultunk a múlt hibáiból. Van egy Juncker tervünk, de ennek nincsenek meg még a hatásai, hogy növekedjenek a beruházások. Például Nagy-Britániában vagy az Egyesült Államokban megnőttek a beruházások, viszont mi az euróövezetben csökkentjük a beruházásokat, például 2013-14-hez képest. Ezt nem engedhetjük meg magunknak. Több beruházásra van szükség, hogy utat engedjünk a gazdasági növekedésnek. Mi még nem láttuk azt, hogy a Juncker tervnek lenne ilyen hatása. Ezekről, ezeket ugyan betervezték, de nem következtek be. A különböző foglalkoztatásügyi reformokat úgy kell gondolni, hiszen nagyon sokszor rész munkaidőben kell az embereknek dolgoznia, bár nem ezt szeretnék, nagyon rossz minőségű munkahelyek ezek, illetve munkaszerződések ezek, nagyon sok ember ugyan dolgozik, de még mindig szegénységben él. Az emberek kevesebbet keresnek, mint amennyivel be tudnának vásárolni, vagy ki, tudnának, ki tudnák fizetni a különböző számláikat. Szociális modellre is szükség van, mert ez igazságos, és azért is, mert ez megfelelően működőképes gazdasági modell. Ösztöndíjak kellenek, munkanélküli segélykel. Ezek védő eszközök, a külföldről érkező sokkok, sok ellen védez minket. Miért nem tanultunk a múlt hibáiból. Az utolsó téma pedig, mint említettem, a szociális dimenzió az euróvezetben. Elnök, Gutierrez úr túl gyorsan beszél, és túl sokáig félbeszakítja az elnök a hozzászólóz. Señor Gutierrez, si usted sigue... Gutierrez úr, hogyha ilyen gyorsan beszél, azok, akik nem tudnak spanyolul, nem fogják megérteni, mert a nem győzök a tolmácsok ezt a sebességét. Túl hosszan beszélt, és túl gyorsan. Elnézést, legközelebb ezt nem engedem meg. A Redner ist nun Herr Stanislav Osok für 1 Minute 30. Stanislav Osok következik másfél percre. Pani Przewodnicząca, <clears throat> po pierwsze chciałbym... Köszönöm szépen. Először is arra szeretném kérni, hogy ezzel a jelentéssel kapcsolatban még tisztázunk egy-két, tisztázunk egy-két kérdést. Ott az Európai Parlament plenárisán Ribéro asszony jelentése, ami az európai szemeszterről szól, ez csak angolul áll rendelkezésre. Az európai szemeszter nem új téma. Én mm, tennék néhány megjegyzést eh, ezzel kapcsolatban. Először is struktúrreformok a tagállamokban. Gyakran, rendszeresen vitatkozunk arról, hogy mennyiben kötelező érvényűek ezek az ajánlások. Ki kellene mondani, hogy ezek kötelező érvényűek, hiszen az ajánlásokat az állam és kormányfők megerősítik, és általában ezek az egyes tagállamokban felmerülő kulcsfontosság problémákat érintik. Még egy dolog, ami ezzel összefügg, nem tudom elképzelni, hogy a az európai szinten a koordinációt javítjuk a gazdaságban, hogyha nem vagyunk képesek az európai szemeszteri koordinációra. Ami a reform megvalósítását illeti, ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy arra kellene koncentrálnunk, hogy hogyan tudjuk a kormányokat arra ösztönözni, hogy pont most, amikor egy újabb gazdasági és, és pénzügyi válság szelleme fenyeget, belátóbbak legyenek. Köszönöm szépen, Tornász képviselő következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani eh, Ribéro asszonynak, a Foglalkoztatási Bizottság jelentéstevőjének. Nagyon eh, konstruktív volt a jelentés készítés folyamata. Én tudom, hogy a kompromisszumok megtalálása nem egyszerű, és azt is tudom, hogy nagyon sok eh, felvetést figyelembe vett. Azonban el kell mondanom azt is, hogy véleményem szerint a Foglalkoztatási Bizottság előbbre tekintő megvaló, megközelítést is alkalmazhatott volna. Az európai munkaerőpiacon szükséges a reformok azonosításával, hogy erősítsük a jövőben is a növekedést, amely éppen lassan kezd beindulni. A gazdasági helyzet kezd javulni, a munkanélküliség 0,1%-kal csökkent 2015. decemberében novemberhez képest. A munkanélküliség még mindig túl magas, 10,4%, de a helyzet kezd javulni. A szegénységnek vagy a szociális kirekesztésnek kitett személyek száma megduplázódott 2013-ban és 2014-ben. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a szociális helyzet még mindig rendkívül súlyos, még nagyon sok feladatunk van a növekedés fellendítésére, a munkahelyteremtésre, és a szociális kirekesztés megszüntetésére. Nekem szólt a kalapács? kérdezi a hozzászóló. Igen, lejárt az ideje. Igen, elnézést. Igen, csak annyit szerettem volna jelezni, mondja az elnök, hogy lejárt a hozzászólás ideje. Ezt próbáltam visszafogottan tudomására hozni. Fiegez képviselő következik. Köszönöm szépen. A 2016-os kilátásokról beszélünk. Úgy tűnik, hogy valami helytelen dolog történik. A gazdasági szemeszter egy olyan stratégia, amely a neoliberális megközelítés a tagállamok költségvetési politikájába szól bele. Ezek a jelentések és tagállami ajánlások mindez csak szegénységhez vezet, szociális kirekesztéshez vezet. Nincsen más alternatíva, mint az ösztönzés, a közberuházások támogatása és a kereslet növelése. Csak kozmetikus intézkedések vannak a parlamentnek, is többet kellene kínálnia. Természetesen a gazdasági és valutaunió antidemokratikus részéről van szó. A munkavállalók ennek a neoliberális politikának az áldozataival válnak csak alternatív politikák lehetnek, megoldá, jelenthetnek megoldást. Egy percre megadom a szót Lambert képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. A többiekhez hasonlóan én is szeretnék köszönetet mondani a Foglalkoztatási Bizottság jelentéstevőjének, nagyon nyitott volt. A folyamat során ö, sokszor hangsúlyoztuk, hogy a szociális dimenziót, a szociális ö, kiegyenlítőd tisztességeséget figyelembe kell venni, mindannyian erről meg vagyunk győződve. A további szociális indikátorokat is nagyra értékeljük, de ezeknek valódi hatásuk kell, hogy legyen a politika csinálása. A szociális igazságoság azt jelenti, hogy az egyensúlytalanságokkal szembe kell nézni ez, ez nem szabad, hogy csak a gazdaságpolitika egy mellékterméke legyen, hanem valódi cselekvésre van szükség. Az, egészség, e, az egészségügyi ellátás, a lakás, lakatás biztosítása, illetve a gyermekgondozás is nagyon fontos szempontok. A, emellett a nők és a férfiak fizetésének az kiegyenlítésére kell törekedni. Reméljük, hogy a szociális párbeszéd továbbra újra napirendre kerül, miután nagy károkat szenvedett. Köszönöm szépen, Offlin képviselő következik egy percre. Évről évre elérkezünk erre a pontra, amikor az euróvezeti országok megjósolják, hogy szebb napok elé nézünk, növekedés, munkahelyteremtés, de hát ez sose válik valóra. Állandóan a további struktúrás reformok potenciáljáról beszélünk, és Drági úrral mindenki egyetért abban, hogy az euró egy sikertörténet. Persze, ez badarság. Az Európai Unióban szinte semmi növekedés nem valósult meg az elmúlt év során. Ha megnézzük, hogy 1999-hez képest mi a helyzet, az euróvezetben 17 év alatt szinte semmilyen növekedés nem valósult meg, még az Egyesült Királyságban és ugyanez idő alatt jobb volt a teljesítmény, mint az euróvezetben, a az euró mint valuta nem működik, és ennek következményeképpen a fiatalok sem jutnak munkahelyhez, nem fog változni a helyzet, amíg meg nem szüntetjük az eurót. Lin úr, elfogad egy kékártyás kérdést? Parancsoljon. Meghallgattam, amit mondott, és szeretném megérteni, hogy mire is gondolt. Érdekelne, hogy ön szerint a, a, a brit font miért esett? Hát ahogyan ön tudja, hangzik a válasz, a valuták értéke folyamatosan változik. A 2008-as válság után is esett a font értéke, Sikerült munkahelyeket megőriznünk, miközben az euróvezetben eltűntek a munkahelyek, mert eh, ott eh, a közös valuta megakadályozta a helyzet orvoslását, az euróvezet eh, gyengeségét végre mindenütt látják a világon, úgyhogy én egyáltalán nem bánom, hogy a font értéke csökken, hogyha ez javítja a gazdasági helyzetünket. asszony. Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Európa szenved, minden mutató nagyon negatív, nincs, vars, nincs versenyképesség, nagyon nagy a munkanélküliség, nincs elég beruházás. Önök beszélnek a, beszélnek a belső piac eh, előnyeiről, de ebbe valóban hisznek? Önök úgy gondolják, hogy még mindig a belső piac jelenti a megoldást a magas munkanélküliségre, de nap mint nap láthatjuk az ellens, ennek az ellen, ellentétjét, egymás után zárnak be a vállalatok. Önök nagyon makacsak ezzel kapcsolatban, ez nagyon furcsa, pedig az eredmény rendkívül negatív, ezt pragmatikusan kéne elemezni. Az ipco ban vannak olyan kollégák, akik érdekes dolgokat mondottak, azt mondták, hogy a milliónyi migráns, aki ide érkezik, ezeket be kell valahogyan integrálni a belső piacba. Gondolkodjanak el azon, hogy a foglalkoztatási piacra ez milyen hatással lenne, illetve hogyan alakulnának a fizetések. Az európai gazdaságnak oxigére van szüksége. A bizottság és a szakértői által ránk kényszerített szakpolitikák egyáltalán nem vezetnek eredményre, és éppen ezért nem, nemmel fogunk holnap szavazni. Köszönöm, Káza úr, következik másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönet illeti Sofia Ribeiro jelentéstevőt, amiért én kiváló munkát végzett. El kell ismernünk, hogy az európai szemeszter bebizonyította, hogy a tagállamokat segíti a szükséges eszközökkel a pénzügyi válságból való kilábalásban, ugyanakkor azonban a válság az európai szociális modellt is károsította. Most az Európai Unió szociális dimenzióját kell megerősítenünk. Három új munkaerőpiaci indikátorral bővült az eredménytábla, ezt mindenképpen jó dolognak tartom. Emellett szükség van arra, hogy a gazdaságainkat megreformáljuk, és beruházunk a humán erőforrásba azért, hogy munkahelyeket teremtsünk minden szinten. Európának számos eszköz van az eszköztárában, amelyekkel elérheti ezeket a célokat. Itt van elsősorban az Európa 2020 stratégia, valamint az Európai Beruházási Terv végrehajtása is fontos. Mindkét területen a végrehajtást erősítenünk kell, valamint a monitoringot is annak érdekében, hogy intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést biztosítsunk. Végül úgy hiszem, hogy a tagállamoknak holisztikus megközelítést kell alkalmazniuk azért, hogy hatékonyan végrehajtsák a piaci politikákat, megcélozva ezzel a munkakeresőket és a és a vállalatokat is. Fontos, hogy az oktatás és a képzés területén is sokat tegyünk. Köszönöm. Köszönjük, Gebhardt asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, Káza úr, hogy meghallgathattam önt, ugyanis a belső piac az Európai Unió egyik alapvető pillére, ez újra és újra elhangzik, és e, elhangzik, és ez nekem is a meggyőződésem. De újra és újra meglep az, hogy a régi módi maradi ötletek még mindig fennmaradnak. Azt mondják, hogy csak gazdaságról van szó, üzletről van szó, lehetőség szerint a nagyvállalatokat kell támogatni, és akkor majd minden rendben jön. Nem, nem így van. Egy holisztikus megközelítésre van szükség, ahogy ön is mondta az imént. Egy olyan holisztikus megközelítés kell, ahol nem csak a vállalatok és a gazdaság állnak előtérben, hanem a minőségi munkahelyteremtés, az innováció, a fogyasztóvédelem a lehető legmagasabb szinten. Ugyanis csak akkor, hogyha ezt egységként tekintjük, akkor tudjuk csak az európai gazdaságot előbbre vinni, és csak akkor tudunk arra gondoskodni, hogy ne csak munkahelyeket teremtsünk, hanem gazdasági növekedést is elérjünk, és erre nagyon nagy szükség van a gazdaságban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Örülök annak, hogy végre a belső piac és a szemeszter középpontjába került. Hiszen csak így tudjuk az általam említett szempontokat előbbre vinni. A 46-os cikkel kapcsolatos kisebb problémát még meg kell oldani a Styler jelentésben, de hogyha ez sikerül, akkor a frakciónk az összes jelentést támogatni tudja. Köszönöm. Luke úr, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az európai szemeszter egy olyan kísérlet része, amelyel az Európai Unió gazdaságpolitikai irányítását kívánjuk megvalósítani. Ez utóbbi pedig akkor lehetséges, hogyha világos célt tartunk szem előtt. A gazdaságpolitikai koordináció keretében volt is ilyen világos cél, mégpedig a stabilitás, az államháztartások stabilitása, az állami finanszírozás szolid alapokra, szilárd alapokra helyezése, de ezt a célcsal nem értük el, sőt hajótörést szenvedett ez a célkitűzés, a 2010-11-es államadóságválság révén. Ezért az új filozófia láthatóan az, hogy még több célt fogalmazunk meg, az eredménytáblához újabb indikátorokat veszünk fel, és Gerhardt asszony még inkább kibővítette az egészet holisztikus megközelítésről beszélve, de ha túl sok a cél, akkor előbb-utóbb valamelyiket csak elérjük nyilván, de ezáltal a gazdaságpolitikai kormányzás elveszíti a lényegét. Ha megnézzük, mi történik ma az euróvezeti országokban, azt láthatjuk, hogy a célokat semmi beveszik. Portugáliának takarékoskodni kell, mondjuk, de a portugálok épp most fogadnak el egy önköltségvetést, amely nem takarékoskodó. Az olaszoknak is takarékoskodni kellene, miközben az olaszok azt mondják, hogy nagyobb mozgástérre van szükségük, és a deficit szintjét növelni szeretnék. A franciák olyan törvényeket fogadnak el, amelyek lehetővé teszik, hogy a deficitet har- sorjában a harmadik évben lépjék túl. Görögország mindenkinek az orra alá borsot tör, és teljesen semmibe veszi a reformokat. Szerintem a tagállamokra kellene hagyni az egészet, úgy sem működik a koordináció. Gulga képviselő, másfél perc. Köszönöm, elnök asszony. A belső piac valószínűleg a legnagyobb sikerünk itt az Európai Unióban. Erre büszkének kéne lennünk. Az elmúlt 50 évben nagyon sok lehetőséget, munkahelyet teremtett, és, le, és lecsökkentett a fogyasztók számára az árakat, de még nagyon sok munka van előttünk. A belső piac igazgatása prioritás az európai szemeszterben, és azt gondolom, hogy ez egy kiváló lehetőség. A kollaboratív gazdaságban rejlő lendületet kell kihasználnunk, hogy erre épülő üzleti terveket és szakpolitikákat dolgozzunk ki. Jó lenne, hogyha a bizottság a kölcsönös elismerés elvét, de a bizottság jobban tenni, hogy a, hogy a többet tenne a kölcsönös elismerés elvének az elismeréséért. Nagyon fontos, hogy európai szinten a termék öm, jogszabályok is erősebbek lennének, itt a bizottságnak vezető szerepe lenne. Köszönöm szépen. Érem a López úr következik. Köszönöm szépen. Olyan dokumentumokról van most szó, amelyeknek a témája az európai szemeszter. Az ebben foglaltak. Nos, gazdasági növekedés, konvergencia, ezek olyan eszközök, amelyek csökkentik a tagállamok szuverenitását, a tőke koncentrációt növelik, és csökkentik a munkavállalók jogait. Mi elutasítjuk az európai szemesztert, és ennek a gazdaság irányítását. Mi minden olyan politikát ellenzünk, amely legitimálja az elszegényedést és a megszorítási politikát ellenezzük a tagállami szoverenitás csökkentésére vonatkozó próbálkozásokat és a nem fenntartható gazdasági modelleket, Elfogad, Melo úr, egy kérdést. Nem, nem fogadja el. Jó, akkor Düran kolléga következik. Egy perce van. Köszönöm, elnök asszony. Parancsoljon, uram! Köszönöm! Az európai szemeszter és az úti nek az a lényege, hogy legyen egy igazi európai gazdaság politikánk, versenyképesség, munkahelyteremtés, stb. stb. Nos, szerintem igazi fenntartható gazdasági eszközökre lenne szükség. Nagy kár, hogy sem a körforgásos gazdaságról, sem a források hatékony felhasználásról nincs egy szó sem ebben a jelentésben, pedig júliusban ezt kértük önöktől. Hogyan értelmezzük azt, hogy ha a belső piac irányításáról van szó, akkor nem szerepel a Volkswagen válság botrány után az, hogy hogyan lehet felügyelni ezt a piacot, és nincs szó a fiskális és szociális konvergenciáról sem. Tiller asszony keresem, de átült máshova. Ön tudom, hogy komoly munkát végzett, de miután, ez, erről, miután úgy véljük, hogy sok dolog hiányzik ebből, mégis negatívan fogunk szavazni. Megtalálta végül a képviselő asszonyt, ennek örülünk. Schwab, úr következik. Elnök asszony, kedves kollégák! In dieser äh, Debatte minden évben, amikor ezt a vitát lefolytatjuk, akkor költségvetési számokról beszélünk, költségvetési egyensúlytalanságokról, de közben elfelejtjük, hogy az Európai Unió 28 tagállamai 28 tagállama saját felelősséggel tartoznak azért, hogy az az egységes belső piac megvalósuljon egységes sztenderdekkel, és ezt a felelősséget úgy tűnik, hogy szem előtt évesztjük. Ez kár. Mert csak akkor, hogyha minden tagállam mindent megtesz annak érdekében, hogy a belső piac megvalósuljon, amely egyébként az európai integráció központi eleme, és csak akkor lehet csökkenteni a jólétben fennálló különbségeket. Az európai szemeszterben sajnos nem figyelünk oda erre eléggé, ezért hívom fel erre a figyelmet most. Köszönöm szépen, Schuster képviselő következik egy percre. Tisztelt elnök asszony! Az európai szemeszter sok fényt és sok árnyékot mutat, ami a pozitívumokat illeti, a növekedést támogatják a beruházások, ez jó, azonban a munkanélküliség még mindig elviselhetetlenül magas, és ez a központi téma. Sajnálhatjuk azt is, hogy a káros megszorító politikától sem sikerült még teljes mértékben elbúcsúzni, és még mindig nagyon sok pénzt fordítanak, sok pénzt fordítanak más célokra, mint például a munkanélküliség csökkentésére. Nagy jobb közberuházásokra van szükség, olyan adópolitikára, amely az adó csalással szembe megy, emellett a belső kereslet növelésére, erősítésére, az expanzív bérpolitika megszüntetésére. Az első korrektúra már úgy látszik, hogy megjelenik az európai szemeszterben, és feladatunk ezt erősíteni. Köszönöm szépen, de Messmaker képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony jó hírekkel kezdeném. Valóban úgy tűnik számomra, hogy a KKV-kra vonatkozó túlzott szabályozást leépítsük. Ami a szociális szabályozást illeti, itt nem szabad azonban hibát elkövetni. Ahhoz, hogy a gazdaságot fellendítsük, nem több pénzt kell elkölteni, hanem, hanem spórolni kell. Csak így lehet a költségvetést rendbe tenni. akik nem tartják be a szabályokat, azoknak kell az újukra koppintani. A e, rugalmasabb munkaerőpiac nem a szociális, hanem a munkaerőpiac felkészítése a kihívásokra. Én azt javasolnám, hogy a kevesebb bürokráciára koncentráljunk. Köszönöm szépen, Mátyász képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Dombrovskis úr, én közvetlenül önhöz fordítok. Az európai intézmények a felelősek a megszorítási politika bukásáért. Hatalmas katasztrófák merültek fel a szocialista területén, de gyakran azt mondják, hogy az a, a szabályokat nem tartják be. De itt most nem szabályokról és nem kritériumokról beszélünk. A egyes országokat egészen máshogy kezelik a strukturális reformokat, illetve a munkaerőpiac rugalmassá tétele, a privatizáció, ezt folytatja az Európai Bizottság, ilyen javaslatokat tesz. Portugáliával, Spanyolországgal, Olaszországgal, Franciaországgal, Ausztriával szemben nem határoz meg kritériumokat, nincsen semmi egyenlőség, ez az egész teljesen hasraütésszerű és önkényes. Biztos úr, továbbra is így akarja folytatni ezt? a legjobb tanulók kapták a legrosszabb eredményeket. Köszönöm, Szábad Bidegáni képviselő következik. Eh, Köszönöm szépen. A gazdaságpolitikák és költségvetési politikák koordinációja az euróvezetben a kulcsa az európai szemeszternek. Nagyon fontos, hogy az euróvezet konvergenciáját és stabilitását ezen keresztül meg tudjuk teremteni és megerősíteni. Nagyon fontos az, hogy egészséges eh, állami államháztartásunk legyen. Ezzel hozzájárulhatunk a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. Nagyon fontos az, hogy, hogy a tagállami reformokon keresztül lehet ezt elérni, illetve a politikai és gazdasági uniót, unióhoz kell egyre közelebb kerülnünk. A reformok mindig is növekedést jelentenek, és Spanyolország erre példa. Spanyolország hajtotta végre a legtöbb reformot. Háromszor olyan gyorsan növekedik a gazdaság Spanyolországban, mint az euró övezet átlaga. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Blinkevics úte asszony következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. A növekvő gazdaság nagyon sok előnyel jár, több, több munka, eh, hely jön létre, és ezeket az előnyöket a polgároknak kell érezniük. A gazdasági növekedés megindult, a munkahelyteremtés megindult, azonban szeretném felhívni a figyelmüket egy nagyon fontos problémára az Európai Unióban, a gyermekek szegénysége. A gyermekek, az Európai Unióban élő gyermekek 27%-át érinti a szegénység. A tagállamokat és a tanácsot arra, és az bizottságot arra ösztönzöm, hogy dolgozzanak ki egy stratégiát erre vonatkozóan, különítsenek el pénzt erre, hogy minden, pol, minden gyermek hozzájusson a megfelelő egészséges élelmiszerekhez megfelelő körülmények között lakhasson, illetve a iskolába járhasson. Mindez összefügg a nők egészségével is, és nagyon fontos, hogy a nők és a férfiak közötti bér különbség is megszűnjön. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ruanen Lerner képviselő következik egy perc. Arvoisa puhemies, Köszönöm szépen, elnök asszony. kelet, észak, nyugat, dél-európában mindenki úgy, mindenki gazdasági növekedést akar. Ezzel kapcsolatban a parlamentben sincs véleményeltérés. A növekedés azonban hol kell elérni? Brüsszelben vagy a tagállamokban? Erről térnek el a vélemények. Az Európai Unió a legsúlyosabb gazdasági válságból lába léppen ki, a növekedés újra fellendül, újra beindul, egyes tagállamokban jobb a helyzet, másokban kevésbé jobb. A véleményem szerint Rodriguez asszony jelentése jó elemeket tartalmaz a növekedés erősítésére. Erő, a közberuházásokat erősíteni kell, a nemzeti, a tagállami belső keresetet erősíteni ahhoz, hogy a gazdaság fenntarthatóan növekedjen. Sok dolgot azonban nem lehet Brüsszelben eldönteni. A növekedéshez kapcsolatos döntéseket a nemzeti parlamenteknek kell meghozni. Köszönöm szépen, Meló képviselő, egy percre. Presidente, nós estamos de acordo quanto aos inconvenientes das políticas de austeridade, mas a Tisztelt elnök asszony! egyet értünk abban, hogy a megszorítási politikának vannak hiányai, de vannak itt olyanok ugye, akik szolidaritásra szólítanak fel. Ezek az emberek viszont Ezek az emberek a megszorításokat elkerülhetetlenné teszik. A megszorítások a jövő generációit adóságba taszítják, Nos, sajnos deficithez, adósághoz, munkanélküliséghez, recesszióhoz és trojkához vezetnek ezek az intézkedések. 2016-ban ugyanazok a szocialisták, akik annak idején kormányoztak, és elvesztették a választásokat, bár szerintük megnyerték, arra azt szeretnék, hogy új szakpolitikákat kezdjünk el vezetni, de szerintük ez, meg, ez megoldás lehet. Elfogja, elfogad két elfogad két kékkártyás kérdést? Ribeiro asszony. Tisztelt elnök asszony! Ebben a vitában talán hallotta, hogy Rodriguez asszony Európa Európa barát módon beszélt az eurozónáról, és a kommunista kollégákat is nyilván hallotta, akik viszont euroszkeptikusak. Nyilvánvaló, hogy véleménykülönbségről van szó. Meló úr, önt megdöbbenti ez a koalíció. Normális az ön szerint, hogy Portugáliában egy követ fújnak, itt viszont nem? Válasz, ezzel egyetértek. A kommunista kolléga is szeretne föltenni egy... A kommunista kollégának föltettem volna egy kérdést, de ő elment, ezt nem fogadta el. Portugáliában van egy párt, aki elvesztette a választásokat, egyáltalán nem tanult a múltbéli hibáiból, és abban a költségvetési látomásban szenvednek, hogy tudományán lehet fejleszteni azt, amit ők eddig produkáltak. Köszönöm. Elnök, Melló úr, egy másik kékárdás kérdést is feltennének önnek, elfogadja? Igen. Micsoda siker? Mel, de facto é fantástico como uh, o senhor e outros colegas insistem. Megdöbbentő, hogy a kollégák hogyan próbálják az Európai Parlamentet eh, Portugál belügyek szinterévé alakítani. A lényeg az, hogy munkahelyeket kell teremteni, gazdasági növekedés produkálni és lecsökkenteni a szociális egyenlőtlenségeket. Ezt nem tudta megtenni a kormány, amikor az ön pártja volt hatalmam. A mostani kormány elképzelhető, hogy erre képes. Szerintem igen. Köszönöm. Mondhatom, elnök asszony? Hát ezt meg kell várni. A bevezetőjében a szolidaritásról beszélt, arról, hogy az euróvezetben szolidárisnak kell lenni a tagállamok, tagállamoknak azokkal, akik nehézségben, nehézségektől szenvednek. Viszont mi helyzet a reformokkal? Vannak olyanok, aki, olyan kormányok, amelyek rosszul kormányoztak egy-egy országot, és ezáltal adósságba és nyomorba döntötték az országot. Szerintem a helyzetet mindenképpen javítani kell, nem pedig rontani. A szolidaritás jó dolog, de a felelősségvállalás még ennél is fontosabb, kár, hogy ezt nem demonstrálta. Elnök, tudom, hogy mások is szeretnének még kérdést feltenni, de kettőnél többet nem tudunk egy esetben egy képviselőn elfogadni. Szántúr. Európában a beruházások jelentik az igazi gazdasági gondot, nincs elég ebből, ezért nincs megfelelő növekedés. Nagyon fontos, hogy a, hogy a foglalkoztatottak szociális feltételeit megtartsuk, jelenleg ugyanis ez nincs így. Ezek a bajba jutott emberek, nyugdíjasok, munkanélküliek azt gondolják, hogy Európa hát az fordított nekik. Szerintem nem populizmus az, hogy, ezekkel, a, hogy ezzel a véleményekkel egyetértünk. Hogyan lehet a gazdasági növekedést visszakapnunk? Ez a kérdés, mégpedig úgy, hogy ez munkahelyeket is teremtsen. Ehhez szerintem nem bonyolult technokrata eszközökre van szükség, hanem politikai akaratra és egy kicsit kreatívabb gondolkodásra, hogy a stabilitás és, gazdaság és növekedési paktumot igazán tudjuk alkalmazni. Beruházásokra van szükség állam és magán beruházásokra. A tapasztalat azt mutatja, hogy először a először az állami beruházásoknak kell jönni, ezt követik a magánberuházások, nem fordítva. Úgy gondolom, hogy tagállami szinten mindez hatékonyabb, amikor nincs, nincsenek bürokratikus akadályok. A tagállami állami beruházást kell tehát megnövelni, és ez majd magánberuházásokat is maga után van. Ezt kell lehetővé tenni, tagállami szinten hozzáadott kiadásokat is teremthet ez, de szerintem a lényeg az, hogy működőképes legyen a dolog. Köszönöm, Schmidt úr, egy perc. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Miután Cameron és az Európai Tanács közötti tárgyalásokra sor került, én Egyetértek azzal, hogy bizony vannak különbségek az eurozóna és nem eurozóna tagok között. Az a jelentés, amiről beszélünk itt a plenáris vitán, eléggé obszolens, és csak az eurozóna tagjait érinti. Nyilván felmerül a kérdés, hogy nagyobb, még több szuverenitást kell -e átadni Brüsszelnek. Úgy tűnik számomra, hogy itt egy alapvető kérdésről van szó a centralizációval kapcsolatban. Látjuk, hogy mi történik az eurózónában. 15 évvel ezelőtt 15 éve mi, mi történik. Már 15 éve azt mondtuk, hogy az euró fogja megóvni az európai gazdaságot, most pedig ennek az ellentéte igaz. Elfogad-e egy kék kártyát, mit képviselő? Szanyúrnak adom meg a szót, hogyha elfogadja Messzes Mitúra kérdést. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony. Tisztelt képviselő úr, én magam úgy gondolom, hogy semmilyen gazdasági növekedés vagy költségvetési egyensúly nem érhet annyit, hogy az a szociális jogoknak a súlyos visszaesésével járjon én kérdezem önt hogy ön szerint megérte ez az ügylet hogy anglia bent maradásáért európa beáldozott egy halom szociális jogot? köszönöm. Én nem mondtam azt, hogy Nagy-Britannia feláldozza a szociális jogokat. Én szerintem eh, Nagy-Britannia ezzel a díllel eh, a, ezeknek biztosítását érte el, hogyha a szociális juttatásokhoz való hozzáférést nem eh, nem szabályozzuk józan módon, akkor a munkavállalás vagy a teremtés érzi meg ennek a káros következményeit. Nagy, nagyon fontos és súlyos kritika érte ezt a politikát az én országomban is, és azt gondolom, hogy tiszteletben kell tartani a személyek szabad áramlását, és hogyha nem változtatunk a helyzeten, akkor ez nem fog, nem fog megvalósulni. Köszönöm szépen. Kómi asszony. Köszönöm elnök asszony, köszönet biztos úrnak is, hiszen segít minket. Azt hiszem, hogy eljött az ideje annak, hogy a tanács is felelősséget vállaljon azért, hogy a felügyeleti csomagot hogyan tudja végrehajtani. Nos, biztonságos piacra van szükségünk olyan polgárokra, akik ismerik, vagy tudják azt, hogy mit esznek, mit ruhát vesznek föl, ezt hívják nyomon követhetőségnek. Azt hiszem, hogy itt is megint padhelyzet alakult ki. Van egy, van szükség, szükség van egy Made in Europe márkára, persze Made in Italy-ra is, de azt gondolom, hogy itt fordulatra van szükség, hogy előre tudjunk haladni, különben nem leszünk versenyképesek. Monsieur Danti. Danti kolléga következik. Egy perc. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos úr kollégák, a belső piac kétség kívül az európai integráció legfőbb eredménye. Nagyon nagy ennek az értéke, például a Brexit vita is ezt mutatja aki Londonban az Európai Unióból való kilépés e, e, ellen érvel, azok mind a belső piacot hozzák felérvül. Ugyanakkor a belső piacban még hatalmas potenciál rejlik, amit nem használtunk ki. Sajnos a tagállami érdekek és egoizmus nem teszi lehetővé, hogy ez megváltozzon, és nagyon félek attól, hogy a szabad mozgás korlátozása is rosszat tesz a belső piacnak. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a belső piac az innováció és a növekedés legfőbb motorja, csak így lehet ismételten versenyképessé tenni Európát. Önök, köszönöm. Krasznodevski kolléga következik egy perc. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony gazdaságpolitikai koordinációról beszélünk az Európai Unióban, úgy gondolom, hogy itt a szociális szempontokat mindenképpen szem előtt kell tartani. Az Európai Unióban a szociálpolitika koordinációjára is szükség van, tehát az Európai Uniónak ebben támogatást kell nyújtania, de azért fontos az is, hogy a tagállamoknak megfelelő mozgásteret biztosítsunk, Nehéz azonban egyetérteni Ribeira asszony jelentésének néhány pontjával, például ami a szociális, az európai szociális alapot illeti, ahol a javaslat szerint a források 20%-át a szociális kirekesztés elleni harcra kellene fordítani. Úgy gondolom, az ilyenfajta javaslatok, rendelkezések túl messzire mennek, túlságosan beleavatkozunk a tagállamok hatáskörébe. Szerintem a tagállamoknak maguknak kell a szociális problémákat megoldani az adott tagállamban, és szerintem fontos, hogy a választópolgárokra bízzuk, hogy az adott ország milyen irányba haladjon a szociálpolitika területén. Sulce képviselő. Tisztelt kollégák! Az európai szemesztert a gazdasági és pénzügyi válságra adott válaszként vezettük be. Időben fel kívántuk ismerni az esetleges problémákat, hogy elkerüljük a jövőbeni válságokat. Két dolog nagyon fontos, az európai szemeszternek jobban kell működnie, ugyanis nem hozta meg mindig a várt eredményeket, túl sok volt az ajánlás, túl felszínesek is voltak ezek, és a tagállamok nem hajtották végre őket. Másodszorban sokat beszélünk arról, hogy Európa hogyan lehetne szociálisabb, Sokszor szociális, a szociálpolitikára vonatkozó mutatókról beszélünk, a jelentésben három ilyen mutató szerepel, a munkanélküliségre és a foglalkoztatási kvótára vonatkoznak. Szerintem az európai szemeszter keretében ezeket figyelembe kell venni, ugyanakkor az összes többi makrogazdasági mutatót is fenn kell tartani. Fontos, hogy a különböző mutatók közötti, mutatók közötti egyensúlyt fenntartsuk. Köszönöm. Grappini asszony, egy perc. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să încep... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevők, árnyék jelentéstevők és kollégák munkáját. A dokumentumok, a jelentések nem tökéletesek, de rengeteg jó elemet is tartalmaznak, olyan elemeket, amelyek megerősíthetik az egységes piac irányítását, és amelyekkel elérhetjük a céljainkat. Fontos, hogy a belső piac jól működjön, és hogy egy olyan Európai Uniónk legyen, ahol a foglalkoztatási és életminőségre vonatkozó céljainkat elérjük. Fontos a munkahelyteremtés, fontos a gyengébb régiók felzárkózása, és fontos a versenyképesség. Mindenképpen közös versenypolitikára van szükségünk. A mutatók nagyon fontosak, de szeretném elmondani, hogy növelni kell az átláthatóságot, és igazságosan versenyfeltételekre van szükség, és a KKV-kat meg kell erősíteni. Ujazdowski úr, egy perc. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák! Nagy szószólója vagyok ennek az eszköznek, ezt elvileg rugalmasan kellett volna alkalmaznunk, tiszteletben tartva a tagállami hatásköröket bármi ő, központosítás nélkül. Ezt Krasnodebski kolléga is említette már az imént. Viszont felhívnám a figyelmet valamire, ami talán nem tartozik szigorúan a témához, de nagyon folyt, fontosnak tartom a szolidaritást, a költségvetés egyensúlyát, és azt, hogy nagyobb erőfeszítéseket tegyünk. Ami a védelmi politikai kiadásokat illeti, hogyha Lengyelország, Görögország és még néhány más ország, például Észtország a GDP 2%-át a védelmi politikára fordítva, és a többi tagállam pedig ezen a téren kevesebbet tesz, akkor ezt mindenképpen figyelembe kell venni, hiszen az ilyen kiadások a költségvetésre is kihatással vannak, és ezen költségekből minden európai polgár profitál, ezt vegyük figyelembe. Lopa Fontane képviselő következik, köszönöm szépen, elnök asszony, egyetértek, ami a specifikus ajánlásokat illeti. Nagyon fontos, hogy az európai polgárok legyenek a politikák középpontjában. Az európai polgároknak komoly nehézségei vannak, és úgy gondolom, hogy a teljes társadalomra kell koncentrálni akkor, amikor a gazdasági növekedést próbáljuk meg, megcélozni, tehát a, a munkahelyeket, kell meg, munkahelyeket kell teremteni, hosszú távú munkahelyeket kell teremteni, illetve a fiatalok számára lehetőséget adni, a szociális kirekesztés trendjét meg kell fordítani, és nagyon fontos, hogy az időskorú munkavállalóknak is adjunk lehetőséget, megfelelő oktatási és képzési struktúrákat kell létrehozni, amelyek a élethosszig tartó tanulást teszik lehetővé nagyon fontos, hogy együttműködjenek a vállalatok az oktatási, politika, az oktatási intézményekkel. Ne feledjük, hogy az Európai Unióban rengeteg a betöltetlen munkahely. Nagyon sok az olyan vállalat, amely digitálisan képzett személyeket keres, és nem találják ezeket. Köszönöm. Tomásics kolléga gospodine predsjedniče jedinstveno tržište nije samo temelj europske unije već predstavlja i jedinu. a belső piac nem csak az európai unió alapja hanem a tagállamok számára is hatalmas előnyökkel jár. A belső piac előnyeit nem szabad letagadni, eznek megvalósítása minden területen elengedhetetlen. Ez a a gazdasági és a szociális politikáktól nem lehet elszigetelni ezt a kérdést. Gyakran beszélünk az adófizetés elkerüléséről és ennek hátrányos hátrányos következményeiről. Azonban, hogyha nem beszélünk ezekről a súlyos helyzetekről, akkor szürke zónát hozunk létre. A, a szürke zónát pedig az túlságosan bonyolult szabályok hozzák létre. A belső piacnak nincsen túl sok értelme, hogyha túlságosan túlszabályozzák, és a vállalkozások számára terhet jelent az ezen való létre, rész, részvétel. Rozáti képviselő egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, a mai vita amely a gazdaságpolitika koordinációjáról, van, koordinációjáról szól. Nagyon fontos, hiszen felmutatja azt, hogy az gazdaságpolitikával nem vagyunk teljesen elégedettek. 2005 és 2014 között a GDP csak másfél százalékkal növekedett, az eurozónában 5 százalékkal, ez nem elegendő a ö, szociális csalódottság, kiábrándultság rendkívül súlyos, és gyakran Brüsszelt okolják a problémákért, holott a tagállamok felelősek a gazdasági teljesítményért. Az Európai Bizottságot arra kérem, hogy további erőfeszítéseket tegyen annak érdekében, hogy elérje a tagállamoknál, hogy az Európai Unióban a potenciális növekedést kiváltsák. Nem csak a beruházásokról kell beszélnünk, hanem a foglalkoztatásról, a technológiai előrépésről is. A ország specifikus ajánlásokon keresztül az Európai Bizottságnak a munkaerőpiacra kellene koncentrálnia, a munkahelyekre, és a jobb technológiai előrelépésre, mert különben nem leszünk eléggé versenyképesek. Köszönöm szépen. Következik a spontán hozzászólások köre. Nagyon sokan eh, szeretnének hozzászólni. Igyekszünk korlátok között tartani hozzászólásokat, mellett is képviselő egy perc. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a bizottság alelnökének, illetve a tanács képviselőinek. Az európai szemeszterben nagyon sok koordinációra van szükség, a helyi, a regionális és a nemzeti szintű célkitűzéseket harmonizálni kell az Európai Uniós harmoniz- célokkal. Kohéziós politikát itt tudjuk csak megvalósítani. A különböző finanszírozási források koordinációjára van szükség szinergia elérésére. Különböző európai politikák koordinációja környezetvédelem, közlekedés, energia, vidékfejlesztés, innováció, kutatásfejlesztés, kohézió merülnek itt fel, és ezeket meg is kell valósítani. Nagyon jó a jó koordináció az egyik legnagyobb kihívás, különös tekintettel, hogyha figyelembe vesszük a, különböző, a, a tagállami az, hogy milyen sok különböző hatóság felelős eznek megvalósításáért a tagállamokon belül is. Ezért a koordináción kell dolgoznunk, koordináció nélkül nem fogjuk tudni elérni ezen célok, megéri, célok megvalósítását. Köszönöm. Volt képviselő. Madame Ford n'est pas képviselő. Nincs itt. Mariász képviselő. Köszönöm, Elnök asszony, az Európai Bizottság ugyanazt ismételgeti, a régi receptet melegítette fel, nagyobb megszorítások, a stabilitási paktum, ez terjeszti a szegénységet, az egyenlőtlenséget és a munkanélküliséget. Ez fog Európában is megmutatkozni, ugyanúgy, ahogy ez Görögországban is tört. Az európai szemeszterben nagyobb a bürokrácia, és megint csak a bankok fognak uralkodni az embereken az emberek jogaival szemben. Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek nem veszik így komolyan. Görögország próbál ellenállni a trojkának, de ez rendkívül nehéz. A görögöknek már üres a zsebük, Európák, Európa vette ki a pénzt ebből, és az görög gazdák már nagyon súlyos következményeket kellett, hogy átéljenek. Ez a valóság, Dombrovszki úr, Jakobcsics képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. rast definitivno ostaju glavni problemi u mnogim az egy, eh, nem elegendő gazdasági növekedés nagy probléma sok tagállamban. Eh, kérdés, hogy képesek vagyunk-e szembenézni ezzel a kihívással, azzal a kihívással, amely hamarosan eh, felmerül, mert sokan új válságot prognosztizálnak. Az európai szemeszter tehát számos politikát kíván koordinálni. Ez nem egyszerű, főleg, hogyha az oktatási rendszert, a gazdasági környezetvédelmi, szociális rendszert akarjuk hozzáigazít, integrálni a gazdasági növekedésbe. Ennek a jelentésnek sok tézisét el tudom fogadni, de azt kérem Rodriguez asszonytól, hogy fogadja el az ALDE módosításait, hogy meg tudjuk szavazni a módosítását, a javaslatát. Szirik Jotis képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az európai szemeszter a bankok uralmának intézményesítését jelenti Európában, ez hátrányosan befolyásolja majd a versenyképességünket, lelassítja a munkahelyteremtést és a növekedést. A példátlanul magas munkanélküliség most már a memorandum országok mindennapjait képezi, de nem ennek szükségszerűen így lenni. Az európai szemeszterről szóló jelentésekben a koordinált gazdaságpolitika előnyeit soroljuk fel, ugyanakkor a szemeszter csak azt segíti elő, az európai szemeszter csak azt segíti elő, hogy a nagyvállalatok még inkább megerősödjenek, miközben a munkavállalók jogai gyengülnek. Elutasítjuk a szemesztert, a jelentések ellen fogunk szavazni, illetve nem el fogunk rájuk szavazni, és visszautasítjuk a memorandumot és a megszorító politikát is. Ropé képviselő. Ropé... Ropé úr, következik egy perc. Ačiū pirmininkė. Gerbimi kolegos, ponios Rodrygės pranešimui greta pagiriamųjų. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rodriguez asszony, szeretnék néhány szót szólni az ön jelentéséről. Úgy gondolom, hogy bizonyos hibák csúsztak be a szövegbe. Elfogadhatatlan, hogy a tagállamokat megbüntessük, csak azért, mert az Európai Bizottság hibákat követett el. Nem látok közvetlen összefüggést a gazdaságirányítás és a kohéziós politika között például. Mindkét terület nagyon fontos, de nem szabad ezt a kettőt összemosni egymással, és nem szabad pusztán technikai szempontból közelítenünk ezeket a kérdéseket, nem szabad az egyiket feláldozni a másik oltárán sem. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy a jelentéstevő a jelentésében nem tudott kitérni erre a szempontra. Úgy gondoljuk, hogy ez az irány mind a kohéziós politika számára, mind a növekedés szempontjából is káros lesz. Szinadinosz képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Bizottság szerint a gazdasági migránsok és a menekültek száma, illetve számának növekedése hosszú távon segíti a gazdasági fellendülést Európában, de ez teljesen hibás feltevés. Görögországban még mindig várjuk azon munkahelyek megteremtését, amelyeket az EU ígért nekünk. Görögországnak ki kell lépni a Schengeni övezetből, véget kell vetnünk a migránsok Európába áramlásának is, hiszen rengeteg szélsőséges és bűnöző érkezik így Európába. Ezek az emberek hamarosan az önök hazájába is megérkeznek, hogyan fogunk megállt parancsolni nekik, hogyan fogunk megállt parancsolni annak a több ezer migránsnak, aki Európába igyekszik, és aki az iszlám törvényeinek akar érvényt szerezni, mégpedig erőszak útján. Köszönöm, Jaszlovjecka asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A tagállami adatok azt igazolják, hogy még mindig nagyon magas a munkanélküliség a fiatalok körében. A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy az ifjúsági garancia nem működik. Jobban kellene hangsúlyoznunk a fiatalok esélyeinek biztosítását, a munkahelyteremtést a fiatalok számára, a vállalkozói szellem támogatását. Aggasztó az is, hogy nő a szegények száma, és a különböző munkáltatói, illetve munkaszerződések, a munkavállalói viszony törékeny formáinak térnyerés és nagyon aggasztó. Fontos lenne ebben a helyzetben elemezni, hogy a gazdasági növekedés hogyan is alakul, új foglalkoztatási mutatókra is szükség lenne, és erősebben kellene hangsúlyozni a szociálpolitika jelentőségét. Úgy gondolom, hogy a makrogazdasági mutatók önmagukban nem elegendőek, és köszönöm én is a jelentéstevők munkáját. González Peñas asszony következik, ha úgy gondolja ő is. Gracias. <laughs> Köszönöm. Nem hallottam a nevem. Las prioridades del informe del semestre... A jelentés prioritásai a foglalkoztatás és szociális jogokkal foglalkoznak. Ez nagyon csalóka ez a, ez a jelentés. Ne feledjük, hogy alapvetően Európa déli részének tragédiáját a megszorítások jelentették. Az állami beruházás teljesen elfolytotta ez a megszorítási politika, és ezért alakult ki ez a helyzet. Nagyon fontos, hogy az Európai Központi Bank a stabilitási paktumot újra tárgyalja és rugalmasabb eszközökkel és rugalmasabb határidőkkel működjön ezután. Spanyolországban több mint 20% a munkanélküliség, és a munkavállalók 12%-a szegény, és a lakosság egyharmada esetében nagyon nagy a veszélye a társadalmi lecsúszás, es, es, lecsúszásnak. Ezeket a problémákat meg kell előzni. Éppen ezért azt gondolom, hogy az előtérben mindig is a polgárokat kell helyezni. Köszönöm, ezzel a spontán hozzászólások végére értünk, most ismételten Dombrovski úr következik a bizottság részéről. Madam Chair, Madam Minister, Honorable Members. Uh, first of... Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Először is szeretném megköszönni ezt a mai nagyon méreható és ösztönző vitát. Az Európai Parlamentnek nagyon-nagyon nagyon fontos szerepe van annak, hogy az európai politikák hogyan alakulnak, és természetesen tudomásul vettem és följegyeztem az európai képviselők észrevételeit. Az európai gazdaság kilépett a recesszióból, de még mindig nagyon alacsony a gazdasági fellendülés arány. Sajnos ma több okunk van arra, hogy aggódjunk a jövő miatt, mint néhány, évvel, néhány hónappal ezelőtt. És sajnos, ami a kockázatokat illeti, a helyzet így sem túl pozitív. Ahhoz, hogy tényleg kilábaljuk a válságból, olyan intézkedésekre van szükség, amelyek a további növekedés segítik. Erről különböző véleményeket hallottunk ma. Örülök annak, hogy sok képviselő egyetért a mi integrált stratégiánkkal, amelynek a, straté- a stratégiai reformok, a felelős fiskális politika és a beruházások jelentik a gerincét. Fontos, hogy Európában a szociális normák egymáshoz közelebb kerüljenek, illetve a szociális szintek is. Megköszönjük az Európai Parlament hozzájárulását az Európai Szemeszterhez, köszönjük ezeket a jelentéseket. Örülünk annak is, hogy megerősödött az együttműködés a parlament és az Európai Parlament és a tagállami parlamentek között. Az Európai Parlamenti héten tapasztalhattam ezt többek között a múlt héten. Ugyanazok a céljaink, munkahelyeket akarunk teremteni és gazdasági növekedést létrehozni Európában. Reméljük, hogy ebben az irányban egyre szorosabbra fonódik majd köztünk és az Európai Parlament között az együttműködés. Köszönöm szépen, Hennis! Plasert asszony következik a tanács nevébe. Tisztelt elnök asszony, tisztelt tanárnök úr, tisztelt képviselők! Azzal kezdeném, hogy a belső piac az Európai Unió egyik legfontosabb vívmánya, és ezzel nagyon komoly eredményt is adunk az európai polgárok kezébe. Gazdasági növekedés, munkahelyek teremtése, a belső piac elmélyítése, ezek a legfőbb prioritásaink, mint soros elnökség új javaslatokkal fogunk, új javaslatokat szeretnénk azokon a területeken, ahol még hiányos a belső piac. Többen utaltak arra, hogy a szociális dimenziót meg kell erősíteni az európai szemeszterben. Ezt én értem, de az, a különböző tagállamoknak különböző véleménye van erről. Több tagállam világossá tette, hogy a szociálpolitikai kérdések tagállami kompetenciába tartoznak, és nem akarják feladni a szuverenitásukat, nem akarják ezt a szemeszter keretében folytatni. De én úgy gondolom, hogy az európai szemeszternek el kell érni azt, hogy a szükséges reformokat végrehajtják a tagállamok, hogy javuljon a szociális helyzet Európában. Az Európa 2020 célkitűzéseit ezen keresztül kell elérni, hiszen célunk az, hogy csökkentsük a szociális kirekesztést, növeljük a foglalkoztatottságot. Sokan utaltak arra is, hogy az ország specifikus ajánlásokat öm, végre kell hajtani. Ezzel egyetértek. Ezek az ajánlások jelentik a struktúrális reformok kulcsát a tagállamokban. Ez egyáltalán nem könnyű feladat, sőt, akár fájdalmas is lehet, ezt mondtam a bevezetőben is. Nagyon nehéz megreformálni a nyugdíjrendszert, vagy a vagy a foglalkoztatási piacot, de enélkül nem lehet elérni a gazdasági növekedést. Végre kell tehát ezeket az ajánlásokat hajtani. A mai vitában nagyon sok fontos, dolgokat, fontos dolgot hallottunk, ezt nem szabad elfelejteni a fél év során. A tagállamok gazdasági helyzetét folyamatosan elemezni kell. Ez kell, hogy legyen a szakértők munkájának alapja illetve a nyári ország specifikus ajánlások hátterében is ez kell, hogy álljon. Az európai szemeszternek ez egy nagyon fontos fázisa, mérleget vonhatunk, mit értünk el a tagállamokban, és megállapíthatjuk, hogy milyen kihívásokkal kell még szembenéznünk. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a belső piac megfelelően működjön, illetve tudni kell kezelni a közben felmerülő problémákat is, csak úgy, mint mondjuk a migránsválságot. Ahhoz, hogy megszűnjenek ezek a kihívások, ahhoz rendkívül fontos az, hogy továbbra is szoros legyen közöttünk az együttműködés. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most a jelentéstevő következnek ismét. Rodriguez asszony. Madame la Présidente, uh, this is my pleasure now to intervene in the conclusion of this debate. I also found... Tisztelt elnök asszony, uh nagy örömömre szolgál, hogy összefoglalhatom a jelentésemről szóló hozzászólásokat, és hogy meghallgathattam a vitát. Köszönöm az elnökségnek is a jelenlétét és hozzászólását. Három új jelentésről van szó. Úgy tűnik, hogy egy új kompromisszum kezd kialakulni, amely ennek eredményeképpen az Európa 2020-as stratégia eh, végrehajtása megvalósulhat, eh, a reformok eh, megerősödhetnek, és a szociális egyenlőtlenséget leküzdhetjük. A parlamentnek együtt kell működnie az elnökséggel és a bizottsággal, hogy az európai szemeszter következő lépéseire sor kerülhessen. Az utolsó percemet arra használom ki, hogy az elmúlt hónapokban szerzett pozitív tapasztalataimról beszéljek. Megkezdhetjük a tárgyalásokat az intézményközi megállapodásról, hogy javítsuk az európai szemesztert. Ezzel kapcsolatban már bizonyos előrelépéseket állapíthatunk meg az Európai Bizottsággal. A az dokumentum elfogadása előtt már tudtunk egyeztetni. Aztán az eurózónára vonatkozó vita, vitára került sor a plenárison, és így sikerült, ennek során sikerült az euró csoport elnökével is eszmecserét folytatni, és ahogy láthatják, itt a parlament három jelentést készített, amelyet a tavaszi európai csúcs találkozó már fel tudnak használni és ezzel a tanács és a bizottság kezére játszunk, hogy úgy mondjam, és remélem, hogy kihasználják ezt a lehetőséget, és nagyobb demokratikus legitimációt tudnak ezáltal biztosítani a folyamatnak. Nagyobb lesz ennek a relevanciája is, és a hatása is a polgárokra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ribéro képviselőasszony következik. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, illetve a bizottságnak és a tanács elnökségének. A mai eszmecsere nagyon jó volt, egy közös álláspontról van szó, beruházásokra van szükség az Európai Unióban is, de milyen beruházásokat akarunk megvalósítani, és milyen feltételekkel? Ez, a, ez mindannyiunk felelőssége erre megfelelő választ adni. Nagyon sok, terül, nagyon sok esetben a tagállamok a felelősek, és a tagállamok nem vonulhatnak ki ez alól, a felelősség alól. Az közpolitikák stabilitására van szükség, és a beruházók bizalmát kell újra visszanyerni. Hogyha bizalomról beszélünk, Portugáliában például a szocialisták, amikor Portugáliáról beszéltek, említették, hogy egy bizalmatlansági indítványt elvesztettünk. Hát ezzel kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy nem engedhetjük meg magunknak a bizonytalan helyzetet. Egyik képviselőtársam azt mondta, hogy ez a véleménye, hogy a növekedés erősíthető. De nem folytathatjuk ezt a demagóg politikát nem lehet, nem folytathatjuk ezt, amit eddig csináltunk. Biztonságra van szükség, valódi, felelős politizálásra. Az elmúlt két évben Portugáliában is és európai szinten is a növekedés beindult, szociális és gazdasági szinten is szerényen, de láttuk azért, hogy megkezdődhet a fellendülés, és ezen az úton kell folytatni. Vannak bizonyos tényezők, amelyeket felül kell vizsgálni, ez a mi felelősségünk, de nem módosítgathatunk mindenem folyamatosan, csak öncélúan. Továbbra is együtt kell működnünk az Európai Bizottsággal, és a nemzeti parlamentekkel és a szociális, szociális partnerekkel. És nekem mutatnunk, hogy hogyan tudjuk felépíteni a polgárok Európáját. Köszönöm. Köszönöm, Stiller képviselője a szó, tessék. <laughs> Eh, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a kollégáimnak, az árnyék jelentéstevőknek, a tanácsnak és a bizottságnak. Azt hiszem, hogy a belső piac fontosságát eh, említették többen, és ezt ki kell egyens, egyensúlyozni a szociális jogokkal, ennek mindenképpen nagy a jelentősége. Sok kollega beszélt a digitális politikáról és a digitális szektorról is. Ezt is szeretném említeni, a digitális belső piac jelentőségét. Ez a negyedik ipari revolúció forradalom. úgy körülnézek itt a plenárison, mindenki, aki smartphone-ját nézegeti, 2020-ra 14 milliárd hálózati készülék lesz, több milliárd ember használja az internetet, a mobil forgalom 65%-kal növekedett 2014 és 2015 között, tehát valóban forradalmat élünk át és ennek is eh, helye van a szemeszterben és eh, a gazdaságpolitikában. Ami a digitális belső piaci stratégiát illeti, a szuper gyors, széles elfhoz való hozzáférés elengedhetetlen, és biztosítani kell mindenki számára, hogy hozzájusson e, ehhez, ezekhez a készülékekhez és e, lehetőségekhez. Miközben itt e, beszélek a plenárison, egy nagyon fontos kezdeményezés történik meg Skóciában, akik szoftver mérnökök akarnak lenni, azok részt vehetnek a képzésen, és legyen szó egy kis cégről, legyen szó egy multinacionális cégről, mindenki a digitális átálláson dolgozik. Ez Európai Unió eh, kell, hogy legyen az EU, a Földön a leginkább képzett, digitálisan leginkább képzett térség. Köszönöm szépen mindenkinek!